Valkeszel Sziszó jelentésével. Néhány másodpercet még hagyok önöknek, hogy elhelyezkedjenek. Wir haben lediglich eine namentliche Abstimmung. Név szerinti fogunk tartani. Dartmouth képviselőtársam kért szót, parancsoljon. Elnök úr, azon gondolkozom, hogy rendben van-e az, hogy gratulálunk a bizottság volt elnökének Barroso úrnak ahhoz, hogy kinevezték a Goldman Sachs tisztvis vezetőjévé. És hogy kifejezem abeli agályomat, hogy a nyugdíja, mint a bizottság volt elnöke, nyugdíja nem elég úgy tűnik neki. Rendben van ez így, elnök úr? Először is nem tettem fel a kérdést, hogy válaszoljak. A kérdés második részét, illetően pedig erre vannak megfelelő szabályok. Most viszont kezdjük el a szavazást. Név szerint a szavazást megnyitom. Mindenki leszavazott? Akkor lezárom a szavazást. Eingenommen. Elfogadtuk. Lova jelentés. Ez is egyszerű szavazás tárgya lesz. Név szerinti szavazás. Megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. Igen, beziehungsweise Gerbrandi. Szava Bidegál Gerbrandi jelentés, név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Kérem voksoljanak. Lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. Zvivka jelentés. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Hautala jelentés mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Le Breton jelentés mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Julio Winkler jelentés. Név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Kérem, voksoljanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szabba Bidegány jelentés. Név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Soltesz jelentés. Három jelentésünk van összesen Soltez úr tollából. Ő kért szót, megadom neki. Bocsánat. Herr Kollege Scholtes. Scholtes képviselő. Elnök úr, kedves kollégák, a szavazást megelőzően az európai számvevőszéki tagok jelölésével kapcsolatosan két fontos tényt szeretnék megemlíteni. A 256-os cikk a szerződés szerint azt mondja ki, hogy a tanács a parlamenttel közösen elfogadja a jegyzéket, amelyet a tagállamok javaslatai alapján állítottak össze. Jogi szempontból a, tan- a parlamentnek csak tanácsadó szerepe van, ez azonban nem azt jelenti, hogy a tanácsnak nem kell a parlament kívánságát betartania. Az egyes esetekben megtörténtek, és a jövőre is ezt várjuk. Tehát ezek a meghozott döntések, az Európai Parlament ajánlását is figyelembe veszik. Ugyanis, hogyha ez nem így lenne, akkor nem is értem, hogy miért kellene ezt az egész folyamatot és eljárást lefolytatnunk. Ez azt gondolom, hogy a jó együttműködés záloga a jövőre nézve is. Aggájjal tölt el az a tény is, hogy a jelöltek listáján csak férfiak neve szerepel. A parlament is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy egyensúlyra kellene törekedni a nemek között. A parlament a jövőben is nagyon komolyan fogja venni ezt a kérdést. Tájékoztatásul elmondom azt is, hogy csak négy női tagja van az intézménynek, és hogyha ilyen tempóval haladunk, akkor sajnos még rosszabb lesz az arány a jövőben. Csak összehasonlításképpen mondom a következőt. Ennek a parlamentnek, az annaki a korábbi Juncker jelöltnek azt mondta, és azt a kérdést intézte, hogy nem lehet alacsonyabb a női tagok száma a múltbéli tagok számánál. De sajnos úgy tűnik, hogy ez nem így lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevő szavait. Három név szerinti szavazás következik. Most kezdjük az elsővel nem név szerint, bocsánat, titkos szavazás. Lazarus Tavó Lazaru úr szavazásról szóló szavazást, megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik titkos szavazás Joao Figueiredo úrról. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Kérem, szavazzon mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. Titkos szavazás következik. Leo Brinkát úrról megnyitom. Haben alle abgestimmt? Kérem, hogy szavazzanak. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elvetettük. Következik a Lange jelentés. Megállapítom, hogy a parlament és a tanács közötti megállapodás végleges elfogadása került. Ennek alapján Kapel jelentés első blokk, hetes módosító mellette. Ellene. Kevesen vettek részt a szavazásban. Megnézzük géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. Haben alle abgestimmt? Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Angenommen. Elfogadtuk. Kettes blokk fogyott. nyolcas módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. Tízes mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. A bizottság módosított javaslata mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a jogalkotási tervezetről, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elfogadtuk. Langen jelentés négyes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk hatos bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 22-es egyes módosító név szerint szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 23-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 44-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 48-as bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk kettes bekezdés név szerint szavazunk a kettes módosítóról megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elvetettük. Eredet szöveg három részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 51-es három részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk harmadik rész név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös bekezdés két rész, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 57-ös bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk egészség 58-as, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elfogadtuk 60-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 66-os két részben első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk elfogadtuk 69 mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk 70 két részben első rész mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk 71-es mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk 72 mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk 73 mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk G preambulumpont mellette ellene tartózkodók elfogadtuk az egész szöveg módosított formájában, megnyitom rá a név szerinti szavazást. Kérem szavazzanak, lezárom. Elfogadtuk. Gierek jelentése következő, Kilences bekezdés mellette. Ki van mellette? ellene. Tartózkodók elfogadtuk a szocialista frakciónál Salom úr viselkedése nagyon tetszik nekem, ha szabad mondom. A 23-asról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 24 mellette. Ellenem tartózkodók elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 28 három, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, mm, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 31-es bekezdés. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Szavazanak, kérem. Lezárom elfogadtuk. 39 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 41-es két rész, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 45 név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem szavazzanak, Lezárom. Elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 48-as. Két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Kérem, szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. 51-es név szerint szavazunk róla, megnyitom. Szavazanak kérem, lezárom. Elfogadtuk. 52 két részben első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Paragraf 56. 56-os paragrafus két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 69-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 92-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második részt kitámogatja, ellene ki van, tartózkodók elfogadtuk. 98-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. K mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. T preambuló mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. V két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor ebben a módosított formában elektronikusan szavazunk az állásfoglalási indítványról. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Storchasszony. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Storchasszony parancsoljon. Ügyrendi felszólalás.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 a kellős közepén a szavazásnak tett egy megjegyzés, és szeretném kérni, hogy mely pontjára hivatkozott az eljárási szava, szabályzatnak, mert azt mondja, hogy nem tudja megállapítani, hogy kinél van a többség. Hogyha az SND hangadója bármit is mutat, akkor az a mérvadó. Ez a kérdés, hogy ez a mérvadó, vagy az, ahogyan mi szavazunk. Frau Kollegin von Storch. Pastorsi asszony, nem azt mondtam, hogy nehézségeim vannak, hanem azt, hogy sokkal könnyebb megállapítani a végeredményt, és önt is figyelembe veszem a szavazás során, mint a mindenki mást is. Damátó féle jelentés, tehát név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Bresszó jelentés következik. Hetes név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 18-as paragrafus két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, név szerinti szavazással, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom, és elfogadtuk. 31-eshez Bresso asszonytól szóbeli kiegészítés érkezik, parancsoljon. Grazie Presidente, l'emendamento orale... Eh, Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A szóbeli módosítót eh, támogatást irányoz elő ahhoz, hogy koordinálható legyen az alpesi régiók támogatása. Idézem angolul. Dankeschön, es dagegen Einwände? Vannak-e ellenvetések ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsenek. Akkor erről szavazunk. Ki támogatja ezt? Kinek van ellenvetése? Tartózkodók. Ezzel a módosítással akkor elfogadtuk. A 36-os módosító első módosító. Név szerint szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Alle abgestimmt? Lezárom. Elutasítva. Kettes, név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítva. Hármas, név szerint szavazunk, megnyitottam. Ha mindenki szavazott, lezárom. elutasítva. Négyesről is név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítva. 47-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ebben a módosított formában szavazunk név szerint az állásfoglalási indítványról. Megnyitottam a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. És elfogadtuk. Korráó féle jelentés következik. Két részben szavazunk a kettesről. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva hármasról két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes paragrafus. Szóbeli kiegészítés Koraótól. Ich glaube, it works. No, not working. Okay. Thank you, Mr. Működik, igen, köszönöm szépen. Ö szeretném a, benyújtani tehát ezt a szóbeli módosítást, megtalálják a szavazólista végén. Ah, Jó, akkor ezt tudomásul vettük, vannak ellenvetések, nincsenek, akkor ebben a formában szavazunk róla, ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös paragrafus három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, ez átment. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Hetes paragrafus mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenegyes két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 12-es paragrafus két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 13-as paragrafus az eredeti szöveghez van egy szóbeli módosítás Koreó képviselőtől, Thank you, sir. Again, I would like... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretném, ugyanígy, amint az előbb benyújtani a szóbeli módosítót, megtalálják annak a szövegét a szavazólista végén. Read it, I read it. Hogyha akarja, felolvasom, de hát hosszú. Ez nicht a fall. Nincs senkinek ellenvetése, úgy tűnik, akkor ki támogatja, ellene ki van, tartózkodók, ebben a formában elfogadtuk. 14-es paragrafus első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös paragrafus, itt van egy szóbeli módosító, amely ugyancsak megtalálható a szavazólistán. Korá úr, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A szóbeli módosító a split votot fede, fedezi, vagy fedi le a particular kifejezést helyettesítenénk, de teljes módosítót, ahogy ön is mondta, valóban a szavazási lista végén eh, megtalálható. Ha kéri pár percet kap, és kapok, akkor ezt felolvasom. Köszönjük szépen, Koráó. Nem látom, hogy bárkinek is ellenvetése lenne, akkor ezzel a szóbeli módosítóval két részben fogunk, nem kell már szavaznunk két részben, akkor a teljes szövegről szavazunk csak, ebben a módosított szóbeli formában. Ki támogatja ezt? Elleneki szavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es, három részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva a harmadik rész mellette, ellene,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 itt is van egy szóbeli módosító Koráó képviselőtől. I think you know what I'm going to say. Azt hiszem tudja, hogy mit fogok mondani. Szeretném benyújtani a szóbóli módosítót, ahogyan ezt megtalálják a szövegben, a szavazólista végén. Köszönjük szépen, Corrao úr, képviselő úr. Van-e ellenvetése bárkinek? Nincs. Akkor szavazunk ebben a módosított formában. Két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 33-as módosító három részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 35-ös két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ebben a módosított formában teljes egészében szavazunk elektronikusan a szövegről. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom és elfogadtuk. Megyünk az utolsó dossziéval tovább, Zdanoká és Blinkevicsi Eute képviselők. Hármas paragrafus a három részben. Első mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette ellene. E, valaki kéri a második részről az ellenőrzést, megnyitottam a szavazást elektronikusan, tessék, szavazzanak. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös paragrafus, négy részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyest, jó, a negyedik részt tehát elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Negyedik rész. Elnézést, javítja magát az elnök. Hatos paragrafus mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes Két részben első rész mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk második rész név szerinti szavazás, megnyitottam. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas paragrafus három részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész me név szerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerint megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam. És elfogadtuk. Tízes paragrafus két részben név szerint szavazunk. Első rész. Megnyitottam a szavazást. Lehet szavazni. Mindenki szavazott? Lezártam.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 Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 20-as paragrafus két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21-es paragrafus két részben, ered, e, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 23-as paragrafus két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 24-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Van Storch mondja, nem szavazott. 26-os paragrafus kitámogatja ezt, ellenvetések, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, nagyon sok tartózkodó kezet láttam, elnézést, hogy önök nélkül szavaznánk, tehát megnyitottam a szavazást elektronikusan. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást. Elutasítva. 28-as paragrafus, három részben. Első rész név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam. Elfogadtuk. Második rész, név szerint megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerinti szavazással megnyitottam. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 29-es három részben első rész, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 31-es paragrafus 8 részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész, név szerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Elutasítva. Elnézést. Ez az eredeti szöveg. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, ötös, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, hatosról név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást, ha mindenki szavazott, akkor lezárom, lezárom, tehát elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as paragrafus három részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 34-es paragrafus öt részben. Első rész mellette, ellene kiszavaz tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Negyedik rész, tehát a harmadik részt akkor ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Elfogadtuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk ötödik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 35-ös paragrafus négy részben, mindegyik népszerinti szavazással első részről megnyitottam. Mindenki szavazott, akkor lezártam. És elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitottam. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész, megnyitottam. Mindenki szavazott? Lezártam. Elfogadtuk. Negyedik rész. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. És elfogadtuk. 37-es paragrafus két részben első rész ki támogatja, ki nem, tartózkodtak, elfogadtuk. Második részről elektronikusan szavazunk, megnyitottam. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. 40-es következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Elég soknak tűnik a tartózkodás, hogy ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezártam a szavazást, és elutasítottuk. 42-es paragrafus mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 46-osról négy részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Negyedik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es paragrafus két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 49-es paragrafus három részben, első részről elektronikusan szavazunk név szerint, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész. Név szerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Elfogadtuk. 50-es. Ki támogatja? Ki nem? tartózkodók elfogadtuk. 51-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 52-es név szerint szavazunk, megnyitottam. Mindenki szavazott? Lezártam. Elfogadtuk. 54-es három részben első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 55-ös két részben. Ellenőrizni kívánják a harmadik részt? 54-es harmadik része, akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitottam. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 55-ös két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 56-os két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 59-es paragrafus név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. 60-as két részben első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 61-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 63-as három részben, első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette, ellene kiszavaz tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene kiszavaz. Tartózkodók elutasítva. 66-os név szerinti szavazással megnyitottam. Mindenki szavazott? Akkor lezártam. Elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A preambulum két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C három részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész népszerinti szavazással megnyitottam. Mindenki szavazott? Lezártam. Elfogadtuk. D. Név szerinti szavazással megnyitottam. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezártam. Elfogadtuk. E, preambulum, mindkét részről név szerint szavazunk. Megnyitottam az elsőről. Mindenki szavazott? Akkor lezártam és elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitottam. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elutasítva. G mellette kiszavaz, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk, H mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, I preambulum két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, K három részben, első rész kitámogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette kiszavaz, ellene, tartózkodik, elutasítva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, M mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Q ellenőrizni kívánják az M preambulumot? Jó, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk elnézést. Q két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt saját magam kérem, hogy ellenőrizzük, megnyitottam a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elutasítva. Ez két részben Első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. T preambulum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. V három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az AB preambulum két részben, első rész mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész ki támogatja, ki nem, tartózkodik, elfogadtuk. AF preambulum név szerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. AG preambulum két részben, első részt név szerinti szavazással megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Második rész, ugyancsak név szerint megnyitottam. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. A. I. Preambulum mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, Hát nagyon szűk volt a különbség, úgyhogy ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Mielőtt a végszavazásról rátérnünk, ha mindenki tud figyelni, az az idő, amit most megtakarítottunk, hagyj kérjem arra, havaz, használják fel, hogy hamar elhagyják a termet azok, akik nem kívánják meghallgatni a szavazat magyarázatokat. Ez egyfajta tisztelet azokkal szemben, akik viszont kíváncsiak erre. Tehát ez így most módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott? Ne vegyék még ki a szavazati kártyát, szavazó kártyáikat, de lezártam a szavazást, és elfogadtuk. Ausztin, bevor ich schließe, ist die Stimme nämlich weg. Meine Damen und Herren, wir kommen zu den... Hölgyeim és uraim, most kezdődnek a szavazatmagyarázatok. Jól tudják, hogy, hogy Korvin Mike úr, képviselő úr, kiz, kizárásra került az ülésről, szavazni a szabad,